Most pedig kezdődik a rend. A végső a napirendet május 18-án fogadtuk el, és ezt ki is osztottam. A frakciókkal való konzultációk alapján a következő módosításokat eszközöljük a napirenden. Mert március, illetve május 31-e szerda, az Európai Unió alapjogi ügynökségével kapcsolatos kérdéskör 2018-2022 közötti tevékenységére vonatkozólag elmarad, viszont helyette ugyanilyen címmel az Európai Bizottság és a Tanács fognak nyilatkozatokat tenni. Hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt ilyen formában elfogadjuk. Csütörtökön a parlamenti mentelmi joggal kapcsolatban Hautala asszony jelentésének témájában fogunk csütörtökön szavazni, és ezzel a módosítással a napirendet elfogadtuk. Így a munkarendünk már